Mes chers collègues. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Csatlakozott hozzánk a szocialista frakció. Tehát akkor készen állunk a szavazásra. Remélhetőleg legalábbis. Tehát míg a jelentéstevő felkészül, és a későn jövők megérkeznek, és míg mindenki ellenőrzi, hogy nála van-e az elektronikus szavazókártyája, és míg mindegyik frakcia, frakció megnézi, hogy elegendő elektora van-e, de nem túl sok, szeretném üdvözölni köztünk, és elnézést kérek, Ágyer Zsonás asszonynak a nevének a kiejtéséhez, aki a koszivói delegáció vezetőjeként, aki a parlamentben a Költségvetési Bizottság elnöke, és aki Reimer Bögétől megtudta, hogy most van ez az ülésünk, eljött hozzánk látogatóba. Tehát elnök asszony, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, megtiszteltetés számunkra, hogy eljöttek. Tehát ez a küldöttség ide látogatott. Köszönjük, hogy itt vannak. És Koszovó jövőjét illetően sok sikert kívánunk Önöknek. Kedves barátaim! Tehát, annak megfelelően, amit ma délelőtt ahogy elkezdjük a szavazást. Geyer úr most érkezik. és az 1B rubrikával küzd sorra kezdjük. Tout le monde a son... Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Elkezdhetjük? Tehát 1B kategória. Ez az én papírjaimban a 88. oldal. Ah. La ligne... Nos, akkor nézzük a következő sort. Alors, on commence par l'amendement 40. 41-25-ös módosítóval kezdjük, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő sor, több módosító is van, amelyek hasonlóak, tehát 405-ös ki van mellette. Ellene tartózkodás nincs tartózkodás, tehát a 405-ös és az utána következő kettőt elfogadtuk. Most akkor az Európai Szociális Alap következik. Egyes módosító, Hartong úrtól, nem első módosító, tehát az jelentéstevő ellene van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A másodikat visszavonták. 751, erről majd később szavazunk, a tízestől szavazunk, a jelentéstevő ellene van mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítva. 423-as, a jelentéstevő ellene van, mellette, ellene a többség, tartózkodás elutasítva. 714 a jelentéstevő ellene, mellette, köszönöm, tartózkodás, tartózkodás elutasítva ugyanazzal a többséggel. Akkor most visszatérek a 751-esre, ami följebb van, a zöldség, zöldekért, a jelentéstevő ellene van mellette, a zöldek, és Vertman asszony ellene, a többiek. Tartózkodás, tehát a tartalékot visszautas, elutasítottuk. a 47-52-es a megjegyzésekkel kapcsolatban. A jelentéstevő mellette van, ellene tartózkodás. Elfogadtuk a megjegyzéseket. 47-76. Van egy megjegyzés, de Súrján úrnak van egy szóbeli módosítója. To enable children to live in a family environment. Le Tehát, amely lehetővé teszi a gyerekeknek, hogy családi körben éljenek. Ki van emellett? Köszönöm, ellene. Köszönöm azt hiszem, hogy inkább elutasítva lesz, de ellenőrizzük. Nézzük, hogy megye. Megnyitom a szavazást. Az EPP koordinátorára nézek. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Egy személy nem szavazott a szavazás eredménye. 18 mellette, 18 ellene elutasítva tehát. Jó? Megfordítjuk. Most akkor lapozunk. 45 19-est visszavonták. A 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. A másik egy tartalék, 4024 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő két módosító a 934-es és az utána következő. Ezek nem annyira megjegyzések, mint igazolás. Akkor ez azt jelenti, hogy mindannyian egyetértünk vele. Ezeket is, ezekről is szavazni kell? Ugyanakkor szavazunk azokról a módosítókról, amelyek az alap aljáig és a 4307-ig tartanak. A jelentéstevő mellette van, kiszavaz mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás, nincs tartózkodás. Tehát mindezeket egészen végig elfogadtuk. Következő oldal 41-26. Elnézést, vissza kell térnem, ugyanis az 751 az egy tartalék, amelyet a e, zöldek javasoltak az éghajlatváltozásra. A jelentéstevő ellene van, ki van mellette? A zöldek. E, ellene a nagy többség, tartózkodás elutasítva. Még mindig az Európai Szociális Alapnál tartjuk, most a technikai segítség, 41-26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es módosító mellette ellene szocialisták ellene, mindenki más. Tehát elutasítva. Tehát akkor a megjegyzések maradnak, és a három módosító mind ugyanazzal a megjegyzéssel, mellette, ellene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a liberálisok tartózkodás, köszönöm. Ezeket az azonos módosítókat eh, elfogadtuk. Következő fejezet jön. Itt több azonos módosító van. A 354-es mellette ellene tartózkodás, nincs tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk. Akkor most jön a regionális fejlesztési alap, 92. oldal, Hártong úr ö, ö, módosítója, mellette ellene elutasítva. 45-20-at visszavonták, aztán három módosító jön, amelyek tartalékról szólnak, tehát később szavazunk a 753-as, 573-as jön, a jelentéstevő ellene van, mellene, mellette, 1, 2, 3. Ellene, sokan. Tartózkodás, egy tartózkodás, tehát akkor elutasítva. 715-ös jön, a jelentéstevő ellene van, mellette, a szocialisták ellene, a többség, tehát akkor elvissza, elutasítottuk. Akkor visszatérünk az 751-eshez. Ez egy új tartalékba tétel, amelyet a zöldek javasoltak mellette, ellene a tartózkodás elutasítva utalni. Két azonos tartalékba tétel van, a 731 és a 42-46 mellette a liberálisok ellene a többség elutasítva. A 47-62-es jön, most akkor ennek a megjegyzéseit is szavazásra kell bocsátani? A jelentéstevő azt mondja, hogy igen, és Sorján úr is. Tehát akkor a jelentéstevő mellette van. Jó, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most a következő fejezet jön. 41, 65 elutasítva. A 41-21-et visszavonták. Most Andrea asszonynak a módosítója mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A 45-22-t visszavonták. a 751 később jön, ugyanakkor a lap aljáig azonosak a 360-as mellett ellene tartózkodás, köszönöm, elfogadtuk egészen a lap aljáig. Most akkor visszatérek a 751-esre, ez a zöldeké, a jelentéstevő ellene van, mellette, ellene, ugyanaz a többség, nincsen tartózkodás, tehát akkor elutasítva. Most jön a következő fejezet. Még mindig a regionális fejlesztés alapról van szó, Hartong úr módosítója mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 45-23-ast visszavonták, a 47-60-asat is. Most akkor Súrján Lászlóra nézek, az egész módosítót visszavonta, vagy csak a kommentárokat, a megjegyzéseket? Tehát akkor az egészet visszavonta. Tehát akkor nem kell szavazni. A 362-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 95-ös oldal jön, tehát a következő fejezet, Hártong úr módosítója mellette ellene elutasítva. Aztán csak a megjegyzéseknek a módosítói vannak. Először 361-esről szavazunk, a jelentéstelő mellette van, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Utána a 366-os jön mellette, ellene liberálisok és hartongúr, és a konzervatívok. Tehát akkor a többség. Az 536-os már lefettük. Az 47-59-es következik, mellette, ellene, a zöldek és Hartong úr, elfogadtuk. 47-85-ös, ezt a 361-es lefedi, tehát azt mondják, hogy a 4785-ös Súrján úré, azt a 361-es már ö, lefedi, Súrján úr egyetért vele, tehát akkor mindenki boldog. És a ö, kísérleti projektek, amik az oldal végén vannak, azok nem szerepelnek. A következő oldalnak ö, a 97-esben, rögtön a 13 0331-essel, a balti tengeri stratégiával kapcsolatban szavazunk. Itt három módosító van, amelyeknél a számokat visszavonták. a 4904-es módosító. Mégiscsak kell szavazni a számokról, mert a módosítónak a szerzője azt mondja, hogy visszavonja a fizetésekkel kapcsolatos módosítót. Jól értettem? De akkor nincsen módosító a számokkal kapcsolatban. Talán megmagyarázná? A két és fél millió kötelezettségvállalásról és 5 millió um, kifizetésről szól, és jobb lenne, hogyha kettő és fél, kettő és félre osztanánk ezt, azt gondolom, hogy a jelentéstevő ezzel egyet tud érteni. Oui, autrement dit, autrement... Tehát, másként fogalmazva, ha jól értettem, a kifizetésekkel kapcsolatban. A költségvetési tervezetben 2 millió 500 ezer van. Jó, ez a szám akkor megfelel, nem, nincs módosító. Tehát tulajdonképpen a számokat illetően csak a sokkal vannak, kapcsolatban vannak módosítók. Tehát akkor először a számokat szavazzunk, és aztán a megjegyzésekről, jó? Tehát akkor 2 millió 500 ezerrel kapcsolatban, mellette, ellene, van ellene tartózkodás elfogadtuk. A megjegyzésekkel kapcsolatban, amelyek ugyanazok a három módosítót illetően, nem? Nem ugyanazok? Tehát akkor módosítónként szavazunk. Itt van kompromisszum, amely szerint hozzátesszük Planning and coordination of activities related to the EU strategy for the Baltic Sea region, seed money for planning and preparing projects supporting the strategy, supporting civil society participation.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 It is in writing. Itt van ez írásban. Benne van mindenki anyagában. Göran? May I just clarify also? Tisztázni szeretnék valamit. Ez azt jelenti, hogy a bizottsági eredeti szövege módosul, és úgy tűnik, hogy Súrján úr törölni akarta az eredeti szöveget, de itt tulajdonképpen kiegészítéséről van szó a bizottsági szövegnek. Tehát akkor kompromisszumként dolgozták ki ezt a szöveget, de a bizottság szövegének kiegészítéseként most szavazásra bocsátom mellette. Köszönöm. Ellene. Ketten. Tartózkodás. Tehát akkor elfogadjuk. Tehát akkor most 41, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most akkor jön egy előkészítő tevékenység, és akkor jön a 99. oldal, e- ez itt a kísérleti projektek, a kohéziós alapok, és itt a 363-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A századik oldal következik, még mindig a kohéziós alap. A 45-25-öt visszavonták, a tartalékokra majd újra rátérünk és akkor Andráson asszony módosítója következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 751, az megint csak a tartalék. Most akkor 10-19-es jön a Guétól. tól A jelentéstevő ellene van, e, mellette, e, ellene, tehát elutasítva. 574-es mellette, ellene tartózkodás. A jelentéstevő ellene volt, bocsánat, tévedtem. De hát, hogyha a liberálisokról van szó, akkor a szív szól, szívem szól. Tehát akkor a következő az vissza elutasítva. 716 os mellette a ellene a többiek tartózkodás elutasítva. Hát akkor visszatérünk. es mellette a liberálisok, akik javasolták, ellene a többi frakció tartózkodás tehát ezt a két azonos módosítót elutasítjuk. Na most akkor jön a 751-es éghajlatváltozás mellette, Vertman és a zöldek, tehát újból elutasítva. Nos, akkor az lap alján vannak megjegyzések, az 536-osé mellette, Köszönöm. Ellene. Na, akkor ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Én nem veszek részt a szavazásban. Megnyitom a szavazást. Még ketten nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 22 ő ellene elutasítva. Most akkor a 367-esről kell szavazni, nem? Azonos? Nem? Akkor ezt is elutasítottuk. Ez elrendezi a problémát. egy Hartong úrtól, a jelentéstevő ellene van, e, e, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 661, ki van mellette, e, ellene tartózkodás elutasítva. Most akkor az 1B kategóriával végeztünk. Gratulálunk! már 40%-át elintéztük a költségvetésnek. Ez nem rossz eredmény. Bon, alors, nous passons maintenant... Most akkor jön a kettes kategória. Mezőgazdaság. Hatvan hetes mellette Mindenkinek megvan a szavazó, tá, szavazási táblázata? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Nem sokan emelték fel a kezüket, de itt akkor a három azonos módosított elfogadtuk. Most akkor Hartong úréról szavazunk, mellette, ellene, elutasítva. 68-as mellette, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És a következő kettőt is lefedi. Most akkor jön a 102. Ez egy kísérleti projekt. A 96 os a jelentéstevő ellene van, mellette, ellene, elektronikusan ellenőrözzük. Tehát a 996-os és a 499-es, ezekről szavazunk. Szavazzanak, szavazzanak, szavazzanak. Egy, egyel több szocialista van, mint kéne. Lezárom a szavazást. Tehát akkor heten mellette, 30-an ellene, e, ezt abszolút nem értem. Tehát elutasítottuk. Legalábbis ahogy innen látjuk, láttam, nem volt tiszta a szavazás. Na, úgy látszik, sziasztáznak a mediterrán országokban. Akkor jön a legszegényebbek programja, a 4266 mellette ellene tartózkodás. Senki sem szavaz mellette. 4811-es mellette a szerző <laughs> ellene. Sajnos a többség tartózkodás elutasítva. Utána a 803 asra kell szavaznunk a 97-es előtt. Tehát 803-as, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A számokra, tehát ez mind azt jelenti, ami az, az a lap aljáig van. De most akkor vissza kell térni a megjegyzésekre. Ne, nem, csak a, csak a megjegyzésekről, a kommentárokról van szó. Tehát akkor a 103-as oldalra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 997-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az 500-as ugyanaz, tehát a 98-as amellett a jelentést letette a voksát, mellette, ellene a liberálisak és Hartong úr, akkor ezt elfogadtuk. A 70-es jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. azután elnök, e, el, előadó asszony azt tanácsolják nekem, hogy először a 61-es, 71-esről szavazzunk, ez a következő oldalon van. Tehát 71-es a 107. oldal elején, vagy 104. Itt 80 millióról van szó, kétszáz 55 millió kötelezettségvállalásról van szó. Erről van szó? Tehát a 71-es módosítóról van szó, tehát ezek az operatív alapok a termelői szervezeteknek, és a jelentéstevő módosítója 255 millióról szól. Mindenkinek világos? Akkor kiszavaz mellette. Köszönöm ellene. A liberálság és hartongúr. Tartózkodás elfogadtuk. no, akkor ez a 45-75-öst lefedi. Most akkor a 72-esről kell szavazni. Nem, bocsánat. Vannak még megjegyzések. Akkor visszatérünk az előző oldalra. A 103-as oldal alján vannak megjegyzések. bocsánat, egy kicsit bonyolult és ellentmondó jelzéseket kapok. Tehát akkor a 92-es és a 93-as, azokról nem beszélünk. is legalább. Most akkor a 71-es számairól, tehát 225 millióról szavazunk. Azt gondolom, hogy itt egy hibáról van szó a megjegyzéseknél, amelyeket megkaptunk, hiszen arról van szó, hogy 75-tel kellene növelni, 175-tel kellene emelni. Okay. La via C'est le bon chiffre. Ez a jó szám. Jó. Másként szólva, másként szólva, a megjegyzés a 71-eshez, amit to ensure that 175 million in its full, etc., will be used, etc., etc., etc. Jó, tehát a 175 szerepel a megjegyzésben, az angol nyelvű megjegyzésben. Ki támogatja ezt a megjegyzést? Ki est contre? Je vous remercie. Ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig nincs szükségem visszalépni. De a 72-est szeretném szavazásra bocsájtani. A 72-est. Melyik szám volt? Azt mondják, hogy 15, 95 millió, erről van szó. Nem 20 millió, hanem 95 millió. Ugye erről van szó? A 72-es módosítónál 95 millió. Mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, elfogadva. Ezen a soron szükségünk van ugyanazokra a megjegyzésekre, mint amelyekről éppen szavaztunk a 71-esnél, de a szám más lesz, méghozzá ez alkalommal 75. 75, ugye? Mellette gondolom ugyanaz a többség, ugyanaz az opera, operáció mellene. Tartozkodás elfogadva szintén. Tehát a 200 95. Ugyanaz a megjegyzéssel, amit az Európai Bizottság megfogalmazott, garantálni kell, blablabla bla, bla, a szöveget. Igen, ez mind akkor rendben van. Na, nézzük meg az iskola gyümölcs programot. 73-as a jelentéstől mellette van. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadva. De ez a 125-ös oldal végéig lefedi. A következő oldalon borágazzat 45-39-es hajtongúré, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es az Agri Bizottság részéről mellette van jelentéstevő, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva az azonos módosítók ugyanarra a sorra vonatkozóan szintén. Most pedig az egyéb intézkedések következnek. Most az egyéb intézkedések következnek. Tehát rátérünk a 41-40-esre. Hártong úr. É, mellette? Ellene. Tartozkodás elutasítva. 75-ös az agri részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ösztönző intézkedések 76-os, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Aztán 93-as, A jelentés tevő mellette van. Mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Következő a kísérleti projektek, rátérünk a tejre. 998-as mellette, ellene, tartózkodás. A tejet elutasították. Rátérünk az iskola tej programra. A hartongó 41-41 mellette, hartong mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 91-es, az Agri bizottságé mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadva. Ez lefedi az oldal aljáig lévő módosítókat. Most pedig rátérünk a marha és bogyókra vonatkozó visszatérésekre. 999-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő is. 77-es, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadva. Élő állatokra vonatkozó visszatérítések. Az ezres, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva az 503-as okafogyottá válik. Sertésús, malacok, 1001, jelentéstevő ellene, mellette, ellene, a többség ellene elutasítva az 504-es is okafogyottá válik. Tojások, 1002-es. A jelentéstevő ellene van, ki támogatja a tojásokat. Egy, kettő, három, ki van ellenük? Köszönöm. Az omlet kész van. A két módosítót elutasították. 78-as a jelentéstevő mellette van. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. A 78-ast elfogadtuk. Most pedig rátérünk a baromfi húsra. 1003-as jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítva, az ötös is. Most pedig rátérek a következő oldalra, ahol is a dohányjal foglalkozunk. 622-es mellette. Köszönöm ellene. A néppárt azonban el van szigetelve. Nem, nem, nem, nem. Vannak szocialisták is. Hóha, na. Aha, aha. Elektronikus szavazásra bocsájtom. A szavazást megnyitom. Köszönöm dohány barátai, a rák barátai. Na, a vitát lezárom. Hmm. 17 igen, 19 nem, elutasítva. Most pedig az 1004 es bocsájtom szavazásra. Azonos. Ezeket mind elutasítottak akkor. 48-12-es, a Lozsovics úré. A jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítva. Tehát, igen, 41-42-es Hátong úr azonos Blosovics úrral. Nincs semmi a dohányjal akkor. Hát ez van. Nem dohányzunk. Nem dohányzunk. Kész. Ez um, az önmegtartóztatás a dohány területén. Jó, a következő 79-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Sejem Hernyó 41-43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Gyapott 80-as jelentéstevő mellette, ki van mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadva. Egyéb támogatás 81 mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás elfogadva. 82-es jelentéstevő mellette van, ki van még mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát 512-es, ez előkészítő program, nem? Hmm, a jelentőstevő ellene van. Ellene van, igen. Jó, ki van mellette? 512-es. A zöldek. Ellene. Mindenki más. Tartaszkodás elutasítva. Azonban meg kell szavaznunk a megjegyzéseket, a 45-25-ös jelentéstevő ellene van. Mellette van a jelentéstevő, jó. A 45-25 mellett. Köszönöm, ellene. A többség ellene van. Tartaszkodás nincs, a megjegyzéseket. Not is planning technologies el van utasítva. Most pedig rátérünk a vidékfejlesztésre. 83-as. Agribizottság jelentéstevő támogatja, ki támogatja még. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás elfogadva. A többi itt azonos módosítót is elfogadjuk. Rátérjük a következőkre. Operatív technikai segítségnyújtás 45-90-es jelentéstől ellenzik, ki van mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartozkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. Hát lapozok. A kísérleti projektek találhatóak. A lap tetején azonnal rátérek a clearance of account -ha. 87-es mellette. Köszönöm ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadva. Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről 41-45-ös mellette, ellene, elutasítva. 88-as. Mellette, köszönöm ellene, Köszönöm, tartózkodás elfogadva. 41-46-os <clears throat> hártongóri mellette, hártok ellene, tartózkodás elutasítva. 41-47-es mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elutasítva. 851-es ellen, mellette, 1, 2, 3 ellene, köszönöm, tartozkodás elutasítva. Tehát a többi is rátérok, tehát egy 89-esre agri mellette, köszönöm ellenem, köszönöm tartozkodás, elfogadva. 90-es, agri bizottság, jelentéstől mellette van mellette, köszönöm ellenem, köszönöm tartozkodás, elfogadva kísérleti projektek következnek, aztán rátérünk a 136-os oldal közepére, a live, hártongó 4151, a 137-es oldalon mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 479-es az ANVI részéről, ENVI részéről mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A következő 4153 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 477-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Life 4155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 854-es a mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 478-as mellette ellene tartózkodás elfogadva az összes többi módosító aljáig is le van fedve ezzel. Most pedig rátérünk a következő oldalra 139-es oldal ügynökségek kerülnek sorra, most az Európa Környezetvédelmi 4156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-26 visszavonták, 471 mellette ellene tartózkodás elfogadva, és a három további azonos módosító is le van így fedve. Rátérünk hozzájárulás a harmadik címhez, 41-57-es mellette kellene tartózkodás elutasítva. 45-27-est visszavonták, most pedig kísérleti projekt 139-es volt, 139, 140, 141, 142. Most pedig a 142-es oldalnál vagyunk, az Európai Vegyi Ügynökségnél visszavonták az egyiket, most pedig nézzük meg. Ki van 470-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következő. Mm, visszavonták a 4029-est. 45-30-ast mm, visszavonták, 469-es következik. A jelentéstől támogatja, ki támogatja még? Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadva. Mm, 4531-es visszavonták. a kísérleti projektek, egy új kísérleti projekt 146-oson, a 146-os oldalon Ártong úr módosítója következik, 4163-as mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 911-es, a jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A következő is. 4625-ös, a jelentéstevő ellenzéki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő sor, előkészítő intézkedés. Holnap foglalkozunk ezzel. Rátérek a halászatra. 115-ös mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadva. Apportás módosító és le van fedve 4650-es. A 10-16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, szinte egyhangulag lapozok. Most vagyunk a legkülső régiókat célzó halászatnál. 4169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1017-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a következő is okafogyottá válik. Aztán jönnek a kísérleti projektek. Most szavazásra bocsátom nemzetközi halászati megállapodások. Ki van mellette? A 4171 tartózkodás elutasítva. Aztán megjegyzések vannak a következőnél. A jelentéstevő ellenzi. Ki támogatja ezeket a megjegyzéseket? Köszönöm, ellene? Tartózkodás. Köszönöm. Furcsa politikai geometriát látunk, de a módosított elutasították. A 128-as mellette ellene tartozkodás elfogadva. Következő 41-71 mellette ellene tartozkodás elutasítva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az azt követő azonos is le van fedve. Most pedig rátérünk az Európai Halászati Alapra 149-es oldalon. 856-os mellette ellene tartaszkodás elutasítva. 123-as mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Az összes többi is le van fedve. Most jönnek a kísérleti projektek, tehát rátérek a 150-es oldalra, 4172-es a 150-es oldala mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 857-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116-os a mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő 4172-es mellette köszönöm ellene tartózkodás elutasítva. 1018-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő is a válik, a 117-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. A lap alján kísérleti projektek következnek, aztán további kísérleti projektek a 152-es oldalon, most pedig a 118-asra térek rá, kitámogatja a 118-ast a 152-es oldalon, mellette ellene tartózkodás elfogadva továbbra is fenntartja a kezdet jelentéstevő úr? Hát hagyjuk, megértettem, hogy támogatta a 118-ast. Most pedig érintünk egy ügynő, ügynökséget, a Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal. A 120-ast szeretném. Ki támogatja a 120-ast? Ellene tartózkodás elfogad. Az előzőt visszavonták. Haugasszony és le van fedve a 45-58-as. Most pedig rátérünk a 45-33-as visszavonva, 119-es mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás elfogadva. Utah Haug módosítót és lefedi ez. A kísérleti projektek azt mondják, a 353-as, bocsánat, ez a polgári kezdeményezés, a 353-as, ez a 3-as kategóriába tartozna. 3B-be. Tehát meg lehet róla szavazni, és betesszük a 3B-be, ha elfogadják. A jelentéstevő támogatja. Ez egy szimbolikus dolog. Ki van a polgárokért. Ki van ellenük? Elfogadva. Tartózkodás nem volt. Elfogadva a 353-as, de betesszük majd a 3B-be. Most pedig rátérünk a egészség és fogyasztógyi végrehajtó ügynökségre, Visszavonták az egyetlen módosítót, tehát jönnek kísérleti projektek, előkészítő intézkedések, tehát a 154-es 155-es oldalon az állatbetegségek. A gólyét nagyon érdekli, a 975-ös módosított támogatja jelentést, tehát ki támogatja az állatbetegségeket. Köszönöm. Ki van ellenük? Köszönöm. Tartozkodás megmentettük az állatokat. Aztán vannak kísérleti projektek, egészen az oldal következő részéig. Az 55-ösnél vagyunk, az állatjóléttel foglalkozunk, illetve az 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az összes többi is le van fedve az 57-es követően. Most pedig 4682-es, itt a erdészeti ökoszisztémákról van szó. Vannak megjegyzések, azt mondják nekem, hogy a jelentéstevő ellenzi a számok megváltoztatását, de támogatja a megjegyzéseket. Először a számokról szavazzunk, a jelentéstevő ellenzi a számokat, ki támogatja a számokat. Senki. Jó. Ellenük. Tartózkodás. Elutasítjuk a számokat. A jelentéstevő támogatja a megjegyzéseket. Ki van mellettük? Inkább vegyük elő a szavazókártyát. Hmm, mert ahogy spanyolok mondanák, van egyfajta nézetet, és ezt mondaná Salvador Garriga, divisiones desopiniones, mondaná. asszonynak. 14 igen, 25 nem, elutasítva. Elutasítjuk a megjegyzéseit. Aztán vannak a kísérleti projektek. És lezártuk a kettes kategóriát. A közvetés 80%-át elfogadtuk. Alors, on distribue la liste de vote. Nos, akkor... Francesca, je, je me tourne vers notre rapporteur. Sur la catégorie 3A. Jön a 3A kategória. Vannak-e új elemek ahhoz képest, amiket, amit előkészítettünk? Van változás? amit ismernünk kellene, mielőtt szavazunk? Tehát, akkor most a táblázat szerint szavazunk, és hogyha úgy látják, hogy van egy módosítás, változás. 977-es az Európai Menekültügyi Alap. A jelentéstevő mellette van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 millió az összeg. Aztán a 978-as a GUE-tól a jelentéstevő ellene van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 4708-as is. Most akkor szavazni kell. A 4708-asról? Igen. Valaki véd, megvédi ezt? Senki se? Akkor nem szavazunk, nincsenek itt a szerzők. Következő 979-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a másik kettő is Európai Visszatérési Alap 1061 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor 4710-es eh, okafogyottá válik. mert ez a szavazás a 4710-re is vonatkozik. 1060 a gué-tól, a jelentéstevő ellene van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. És akkor a 4711-es is 430 mellette ellene tartózkodás elfogadva. következő sor ez az ügynökséggel kapcsolatos. A Van Dellen módosított visszavonták. Akkor először a számokról szavazunk. A 444-estől kezdve, aztán majd meglátjuk a megjegyzéseket. Mellette, ellene, tartózkodás, a többség mellette szavazott. Ezzel a sorral kapcsolatban a 927-esről kell még szavazni? Nem, ezt is lefettük. Tehát akkor a számokkal kapcsolatban világos a helyzet, ugyanakkor a megjegyzésekről kell szavazni. Először a 4 144-es, tehát akkor kiszavaz mellette. Tartózkodás, a többség ö, akkor mellette szavazott, akkor most a másik kettőt, a 752-esről is szavaz, szavazni kell, kompatibilis? Tehát hozzávehetjük, anélkül, hogy ellenmondás lenne. Rendben? A jelentéstevő egyetért. Tehát a 752 a jelentéstevőnek ez nem tetszik. Jelentéstevő asszony. Allora, eh, sul 752 i remarks sono... A 752-esnél eh, megfelelő a megjegyzés, és a, támogatjuk eh, a javaslatot. Tehát, miután megvizsgálta, a jelentéstevő most mellette van. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 753-as eh, Kompatibilisek a megjegyzések? És akkor mellette van? Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Tehát azokat mind elfogadtuk, mert kompatibilisnek ítéltük. Nos, akkor következő oldal, még mindig a frontax kapcsolatban. Nos, majd visszatérünk a tartalékra és a megjegyzésre. Tehát akkor a 928-asról szavazunk mellette. 928-as mellette. Jelentéstevő asszony. Az ön frakciója talán azt szeretné, hogy szám, szavazzunk a számokról. Ehm, possiamo votare prima anche... Igen. Először szavazhatunk a 754-ről a számokról. Nous allons voter. Tehát akkor a 459-es és a 754-es számairól szavazunk, amelyek ugyanazok, és aztán visszatérünk a megjegyzésekre és a tartalékokra. Tehát akkor 25 millió kiért egyet a jelentéstevővel, ellene, ellene a számoknak, köszönöm, tartózkodás, a többség mellette van. Tehát akkor a számokat elfogadtuk. Akkor a következő módosítók okafogyottá válnak, mert azokat lefedik azok a számok, amelyeket most megszavaztunk. Akkor most visszatérek erre a két módosítóra, hogy a tartalékot megszavazzuk. nem, nem a, a tartalékról, hanem a megjegyzésekről. A jelentéstevő mellette van, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk a megjegyzéseket. A 754-esnek a, ezt már lefettük. Tehát akkor világos? más lett a szavazás eredménye, mint amit a jelentéstevő javasolt, de mindesetre világos a szavazás. Most akkor jön a Schengeni információs rendszer, az SIS-2. Itt megint csak a tartalékról van szó, 445-ös, és a 755-ös a jelentéstevő mellette van, ki van még mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 446-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. a külső határok finanszírozási alapja 460, a jelentéstevő mellette van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő hármat is lefettük ezzel és a 731 jel kapcsolatban csak a megjegyzésekről szavazunk. A jelentés, ami mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Schengeni értékelés, megint csak tartalékról van szó, jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nos, akkor lapozunk, az Európai Visszatérési Alap, a 1059 a GUE-től, a jelentéstevő ellene van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tehát akkor a következő is. 461, először a számok, aztán a megjegyzések. A jelentéstevő mellette van, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ez a következő két módosítót is lefedi. A 858-as jön, a jelentéstevő ellene van, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Visszatérek a 461-esnek a megjegyzéséhez, a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Visszatérek a 732-eshez, alapjogok, megjegyzések, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő sor, visszavonták a módosítókat, most akkor a következő oldal jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 729-es, a jelentésevő mellette van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 447-es mivel hogy elfogadtuk a 729-est, de ez csak a kötelezettségvállalásokra vonatkozik. Ezért a 447-esről szavazunk, de csak a kifizetésekről, hiszen a kötelezettségvállalásokat már elfogadtuk. Nos, a titkárság jogosan mondja, hogy a kifizetéseket illetően az 1058-asról kell szavazni, mielőtt a 447-esről szavazunk. Csak a kifizetésekről szavazunk. most fogadtunk el ugyanis 20 milliót a kötelezettségvállalásokra. Tehát a mostani szavazás csak a kifizetésekre vonatkozik. Ugyanis az 1058-as az, amelyik legmesszebb megy a kifizetéseket illetően. A jelentéstevő mellette van. Nos, mellette, ellene, tartózkodás, tehát 1058-as elfogadtuk, és akkor a számokat illetően a többi okafogyottá válik. Vannak még a Költségvetési Bizottság megjegyzései, és Sorján urat jelenti. Mellette ellene nem, az jelentéstevő ellene van? Akkor elektronikusan szavazzunk. az 4713-asról, tehát amit Súrján nő mond a nőknek. Megnyitom a szavazást. Tehát akkor megnyitom a nőkkel kapcsolatban a szavazást, lezárom a szavazást. 16-on mellette, 21 ellene. Tehát akkor nem értünk egyet Súrján László jövőképével a nőkkel kapcsolatban. Tehát akkor a megjegyzéseket elutasítottuk. Lászlónak még lobbizni kell. Akkor jönnek a sürgősségi intézkedések a menekültek tömeges beáramlásával kapcsolatban. 730. Itt vannak módosítók. A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban 730-esnál a jelentéstevő mellette van mellette, ellene tartózkodás, tehát a többség elfogadta. Tehát 200 milliót elfogadtuk. Nem, 200 ezret. Az nem sok. Biztos, hogy ennyiről van szó? Jó, a titkárság úgy döntött, hogy három nullával kevesebb van. Most akkor jönnek a kifizetések. Ugyanis fura, hogy 200 ezer kötelezettségvállalás van, vagy 2 millió kifizetés. Nos, akkor nézzük a kifizetéseket. Három azonos módosító van, a jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, tehát a többség mellette van. Tehát ezek a rálokat csökkentik. Ez egy különleges számítás. De mindesetre az állampolgárok örülni fognak neki. Nos, akkor a lap alján a 4207 Hartongurtál mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő sor mellette elutasítva. Aztán van egy kísérleti projekt, ezt majd holnap a kísérleti projektekkel vesszük. Most akkor jön az Európai Menekültügyi Hivatal, 4208 mellette ellene elutasítva. 449 a jelentéstevő mellette van. Hát azt mondták korábban nekem, hogy ellene van. Nos, sem ellente van, mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor a következőt is elfogadjuk, mert azonos. Jön a következő ö, a hozzájárulás a 33. Szín, színhez. Ez 4208 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy a 450-nel kapcsolatban. Ugyanaz a szavazás, a jelentésében mellette van, mellette, ellene, ugyanaz a többség. Tehát akkor ezeket a módosítókat elfogadtuk. Aztán jönnek a kísérleti projektek, ezekkel pedig eljutunk az Európai Rendőrségi Hivatal mellette ellene tartózkodás elutasítva nincs más. A következő sor, Hartong úr, 4210 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45.62 62 Jutta Haug mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az Európai Rendőr Akadémia mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következőt visszavonták. 42.11 hartong mellette ellene tartózkodás elutasítva. 899 az EFD csoporttól, a jelentéstevő ellene van, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő is. 454, a jelentéstevő mellette van, ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a következő az megint elfogadva. Akkor lapozzunk. A terrorizmus megelézése 4601 Vertman mellette ellene tartózkodás elutasítva. 455 a jelentéstevő ellene van, mellette ellene köszönöm, elutasítva. Az EPP támogatja ezt a módosítót. A 620-asra kapcsolatban először a számokról szavazunk. A jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A megjegyzésekkel kapcsolatban a jelentéstevő mellette van, ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a 42-53-as az ugyanaz. Akkor a kábítószerek jönnek. Itt van egy Fandálen módosító, amit nem voltak vissza. A jelentéstevő ellene van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Van Dalen. Nem, Ann. Nem tudom, hogy a négyes, hatos és a kettes módosítókról szavaztunk? Jól értettem? Oké. Okay. Yes, we jumped. It's my fault. Okay, okay. Az én hibám, mondja az elnök. Szeretnénk részenkénti szavazást a megjegyzésekről. De majd erre még visszatérünk. Először a számokról kell szavazni, ugye? Donc je reviens. Akkor visszatérek. Én, én hibáztam. Elfelejtettem, a bűn megelőzés és a bűnözés elleni küzdelem sorát. Igen, az a gonosz, aki rosszra gondol. Jó, tehát a maffia tanácsára ezeket ejtettem. Akkor itt a megjegyzésekkel kapcsolatban vannak csak megjegyzések, nem, a számokkal kapcsolatban is. Jó. Módosítok. Nos, akkor 462-es. Először a számok. A jelentéstevő mellette van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a számokat. 42-53, megint csak a számok. Bocsánat, ez okafogyottá válnak. Nos, akkor a 462 megjegyzései következnek. Ann? A frakciónk részenkénti szavazást szeretne. Szeretnénk először szavazni arról a részről, ami a um, fogvatartottakra vonatkozik. Először erről szeretnénk szavazni, és utána a következőről. To improve the prevention of criminal activities of mobile criminal groups in border areas. So, so we want to vote separately. Külön szeretnénk szavazni erről a két szöveg részről. In border area. Nobody will catch it. It's quite clear. Bon, est-ce que tout le monde Nos, Mindenki megértette? A két rész közötti különbségtételt. Mindenki megértette? Akkor nézzük az első rész. A jelentéstevő mellette van. Ez az, ami Annának nem tetszik. Mellette, ellene, a liberálisok és az Andrászon tartózkodás. Jó. Második rész. A jelentéstevő mellette van, ki van mellette, ellene tartózkodás, a többség nagyobb. Tehát akkor elfogadtuk mindkét részt, más többséggel ugyan. Úgy tűnik, hogy a 42-53-as megjegyzéseiről is szavazni kell. Nem, lefettük őket? Mert ez megfelel a 462-es második részének. Jó rendben, tehát akkor nem szavazunk erről. Most akkor folytathatom. Tehát akkor most a hibámat helyrehoztuk, és azt hiszem, hogy a 447-es következ, következik, a Van Dalen módosító. A jelentéstevő ellene van mellette, <clears throat> ellene tartózkodás elutasítva. Akkor jön a Prince. Ez egy éneklő sor. Akkor a 10.06-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 431-es elfogadva. 432. Először a számokról szavazunk. A tevő mellette van, kiszavaz mellette, ellene, elektronikusan kell szavaznunk, megnyitom a szavazást, tehát a 432 szávairól, számairól szavazunk. Értékelés és hatásvizsgálat. 19-en szavaztak mellette, 20 ellene, tehát akkor elutasítottuk. Nézzük a megjegyzéseket. Van annak még értelme, hogyha a számokról szavaztuk, hogyha ezeket elutasítottuk? Jó, akkor szavazunk róluk. Mellette ellene azt hiszem ugyanazon a szav- többségről van szó, tehát akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Megnyitom, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 21-en ellene mindent visszautasít, elutasítottunk. Nézzük a 434-eset, a jelentéstevő mellette van. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Mert az EPP Köszönöm. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 20 ellene. Tehát a módosítást, módosított, visszautasítottuk, elutasítottuk. Jön a 44-es, a Nőjogi és Egyenlőségi Bizottságtól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a 435-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Lapozzunk. 4472 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 437-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 437-es számok először. Mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk a számokat. Megjegyzések mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. Aztán az erőszak elleni program Daphne 1023 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A többi módosítót csak a megjegyzések kapcsán bocsátjuk szavazásra. 619 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-67-es mellette, köszönöm ellene, Köszönöm. Tartaszkodás. Egy kis többség van ellene. 43-80-as, 47-67-es, ellene van a jelentés, tehát ki van mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elektronikusan kell ellenőrizni, mert szoros lesz a küzem, tehát 47-67-es ezúttal. Most pedig továbbra is ketten nem adták még le a szavazatokat, a szavazást lezárom. 19 igen, 16 nem, elfogadva. Kísérleti projekt következik, az Eurojust közöttünk el, szavazásra bocsátom, 438-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő is. Hozzájárulás a harmadik címhez Eurojusznál. 439-es hmm, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És természetesen a 45-65-ös 463-as büntető igazságszolgáltatás a számok először. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja a számokat ellene, Tartozkodás elfogadva. Megjegyzések. A jelentéstevő támogatja, ki van mellettük, me, ellenük. A liberálisok. Andressen hogy tartozkodás. Elfogadva. Most pedig jön egy kísérleti projekt, lapozzunk, és elérkezünk a Princehez, a szabadság, a biztonság és a jog térségéhez. 10-24-es mellette Köszönöm ellene. Tartózkodás elutasítva. 440-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 441-es, először a számról szavazzunk, a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, Na, inkább ellenőrizzük a 441-es számait. A 441-es számait ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Kedves kollégák, szavazzanak, szavazzanak! A szavazást lezárom. Mindenki leadta a szavazatát? 18 igen, 20 nem. El vannak utasítva a számok elutasítatok őket. A megjegyzések érvényesek azért? Szavazhatunk a megjegyzésekről is. Ki támogatja a megjegyzéseket? Ki van ellenük? Ugyanaz a többség. Elutasítva. A 441-est fogyatnak. tehát elfot, elutasítottuk. A 3 át befejeztük, a 3B-nek esünk neki. Nem. Nem vagyunk készek még. Akkor nézzük a négyest. Nem? Nem állnak készen a négyesre? Akkor az ötöst. Cinq section 3. Cinq section 3. budget. Ötös bizottsági költségvetés Balcáni. Jó. Két percre felfüggesztem az ülést. Itt vagyunk, mindenki ragyogóan néz ki, a ritmus megvan. Hát, ha sikerül ma este befejezni, nosza, neki, lássunk neki, hát nagyon jó lenne. Jó, tehát kettő percre felfüggesztem az ülést, hogy megnézzék a kollégáim, hogy képesek vagyunk-e csak az ötösről szavazni, csak a bizottságot illetően. Bon. Alors, excusez-moi, je suspends 10 minutes parce que les groupes ont besoin de faire des photocopies. 10 perc, hogy fénymásolás az ötös kategóriáról fénymásolás, fénymásolatokat készíteni, tehát csak az ötösről, csak a bizottságról szavazunk. Még azért a többivel kapcsolatban, a többi intézet kapcsolatban a politikai megállapodás mindig véglegesíteni kell. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre Voilà, je vous demande de reprendre déjà vos... Kérem szépen legalább foglalják el ismét a helyéket. A jelentéstevőnek egy kis időre van szüksége.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 Voilà, il faut peut-être, euh, oui, récupérer. Esetleg akik elmentek aperitívet fogyasztani, vagy tejázni, esetleg jó lenne őket összeszedni. Nem szabadna itt a szavazást feltartóztatni. Nos, miközben a jelentéstevő felkészül, szeretném elmondani, hogy miről fogunk szavazni. Az ötös kategóriáról, de csak a bizottságot érintő költségvetési tételekről lesz szó. Jó? J'en profite pour... Élek az az alkalommal, most készem az alkalmat, hogy a hármas kategória, három b kategóriával kapcsolatban azt mondják nekem, hogy a 3B kategóriát illetően a néppárt még nem áll készen. Holnapig szeretnének várni. Így van ez, kérem, szeretném önöktől kérdezni. A néppártim somolygások ezt támaszják alá. Barbara visszajött, akkor szavazhatunk. A bizottsági költségvetés kapcsán az ötössel mindenki egyetért az ötösről lehet szavazni, ugye most? Vannak még üres székek, telefonálnak. Tisztelt jelentéstevő asszony, készen áll, Francesca? Prêt, on peut commencer? Elkezdhetjük. Votiamo la leading five, la rubrica 5. Szavazunk az ötös rubrikáról. Tehát az ötös rubrikáról szavazunk. És a B-ről pedig holnap reggel szavazunk, ugye? Bár. Nos, a, az ötös kategóriával folytatjuk a ma délutáni szavazást. Ha a jelentéstevő egyetért, akkor azt javaslom, hogy vegyük elő A supplementary dossier for the votes on the budget dokumentumot vegyük elő. Jó, az indexet. Az ötös fejezet kapcsán. Egyetlen egy oldalról van szó. Azt mondják nekem, hogy blogban lehetne szavazni az egészről. Arról van szó, hogy helyreállítjuk a, az LKT, bizottsági LKT. Mindenkinek megvan, mindenki előtt megvan ez a táblázat? Mindenkinek megvan az a kis füzet? Mindenkinek megvan a kis kiegészítő füzet? Ott hátul úgy látom nincs meg. Mielőtt szavaznánk, szeretném még egyszer megkérdezni, hogy mindenkinek megvan. Mindenki előtt ott van ez a kis füzet? Működik? Ez a kis fehér füzet. Nincsenek megszámozva az oldalak. Ez az oldal amelynek címe uh, Amended, Amendment by a Reporter, Heading 5 Administration Commission. Az összes, az általános jelentéstevő az ötös bekezdésen belül mm, helyre kívánja állítani az LKT-t. Én egy blokkban szavaznék. Jelentéstevő asszony. Volevo solo precisare che questo Valamit pontosítani szerettem volna. A kettes levelet nem vettük figyelembe itt. Hát ez kívül maradt. D'accord. Sur lequel y aura... Mm, erről egy másik szavazás lesz akkor a Horvátországról, ha jól értettem. Elnézést, elnézést. Melyikről Fogom. Ez egy költségvetés módosítás, amelyet nem szavazott meg a tanács. Erről majd a tanácssal az egyeztető járás során fogunk tárgyalni. Az LKT helyreállításáról van szó, anélkül, hogy figyelembe vennénk azokat a módosításokat, amelyeket a módosító levélben. Mm, most szavazásra bocsájtom blogban mellette, köszönöm, ellene, ketten ellene, tartózkodás, nincs. Nagyra értékeljük a mosolyokat a bizottsági arcokon. De most a tartalékokról fogunk szavazni. Mindezt tartalékba helyezzük. Úgy látom, a mosolyok lefagytak. Ez alkalommal vegyük el is, vegyük elő a kis füzetünket. Az ötös a 198-ason van, de a tartalékok a tartalékok van egy sor, amelyet a blokkszavazás nem fedett le. A 202-esen van az angol változatban a Logo Staff for Communication. 44-26-os mellette. 1, 2, 3, 4, ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Aztán lapozzunk, és megérkezünk 96 os mellette, ellene, ellenőrizzük, azt hiszem a többség ellene van, a szavazás megnyitom a tartalékkal kapcsolatban. A 496-tal. Kedves kollégák, szavazzanak, szavazzanak. Tessék szavazni. Látom, jön a megerősítő csapat. A tartalékot képezők, a megerősítő csapata megérkezett. A szavazást. Szavazzanak, szavazzanak. A szavazás lezárom. A szavazás lezárom. 17 igen, 20 nem, a tartalékot elutasítottuk. A bizottság mosolya visszatér. 621-es tartalékba helyezése. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja még, ki van ellene. Ugyanaz a többség, de ellenőrizzük a 621-essel kapcsolatban. not the uh, page. Ah, okay. They are okay. lost. Okay. Votez, chers collègues, votez, votez. Szavazzanak, kollégák, nem mindenki szavaz, szavazzanak, mindenki szavazott, nagyszerű. 16 igen, 21 nem, nagyon ez a, ugyanaz a felállás. Elutasítottuk a tartalékba helyezés. A 4378-at is elutasítottuk. Most pedig rátérünk a következő sorra. Hartung úr. La page. Yes. yes. Alors, euh, la page. 205-ös az angol változatban, a 205-ös tetején. 205-ös oldal, 514-es. Jó. A ezzel támogatja, ha támogatja még. Ki van ellene? Ugyanaz a többség, tartózkodás, elutasítva. Negyvenhárom nulla A jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Ellene. Hát ez érdekes. Fordított többség, inkább ellenőrizzük. 43.00. Megnyitom a szavazást. Kedves kollégák, szavazzanak, szavazzanak. A szavazást lezárom. 18, igen, 17. Nem elfogadtuk a tartalékba helyezést. 515-ös jelentéstevő támogatja. Ki támogatja még? Ki van ellene? Na, akkor ellenőrzök elnézést, tehát úgy, hogy a tartalékok micsoda szenvedélyeket váltanak ki Többet, mint a számok. Még ketten nem adták le a szavazatukat. A szavazást lezárom. Mindenki leadta a szavazatát? 16 igen, 19 nem. Elutasítva. Most pedig lapozok, és 207-es az angol változatban, a 207-es angol változat közepén, Digital Publications, ott szavaznunk kell a 348-asról, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette. Ki van ellene? kiesik. Sajnálom a néppártot. 348-as utasítottuk. Aztán van egy módosító, 42-45, de Szabador Gárigáé. Távol létében tiszteljük meg azzal, hogy támogatjuk. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás tartózkodás. Gratulálunk Egy hangulag elfogadtuk két fenntartással. Tartalék lapozok. Lapozok. J'en arrive à la page 410, pardon, 210, 211. 211-es oldal az angol változatban a lap tetején, 212-es tetején, a Sustainable growth a Sustainable Growth nincs benne, van egy sor módosító, két és fél keresztül, ezekről kell szavazni. Donc. Mm, azt javaslom, a következő dolgot javaslom. Nos, a 210-es oldal tetején két módosító van, ami túlmutat ezen az LKT-n. Két külön szavazást fogok elrendelni. Aztán a többi módosított blokkban szavaznánk meg, amelyeknek célja az LKT helyreállítással. A 100, 400-asnál ki van mellette? Ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadva. Jután a módosítója, mellette, ellene, tartózkodás ugyanez. Azt a kettőt elfogadtuk. Aztán Amblok szavazunk a 210, 211 és a 212-es oldalnál jut a utolsó 45-74-esig. Ki van ezek mellett? Köszönöm. Elnök, Köszönöm tartózkodás. Elfogadva. Aztán lapozhatunk. 214-es oldalon vagyunk. Other Management Expenditure of Institutions. 4301-es. A jelentéstevő ellene van. <clears throat> Ki van mellette? Köszönöm ellenőrizzük elektronikusan. A 43.01-ről tartalékba helyezésről. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A szavazást lezárom. 20 igen, 16 nem elfogadva. Ezt tehát elfogadtuk. 534, a jelentés többi mellette van. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Az 534-ről. A jelentéstevő mellette van, mindenki látta a szavazatát. Gyorsan szavaznak, bravo, köszönöm. 17 igen, 19 nem. Ez alkalommal elutasítva. Most pedig Meetings of Committees jön. Jelentéstevő támogatja. Ki támogatja ezeket? Ki van ellenük? Nézzük csak meg akkor ellentétesen A szavazás megnyitom. A szavazás lezár. Mindenki szavazott. Nagyszerű. 17 igen, 20 nem elutasítva. 43 01 jelentéstevő ellenzi. Ki van mellette? Ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem a többség támogatja. A szavazás megnyitottam, nyitva van, a szavazást mindenki szavazott. 21 igen, 16 nem. Ezt a tartalékot elfogadtuk. Très bien. Euh... Nagyszerű. Jó, akkor ezt lezártuk. Utolsó információ, tehát a tartalékok, amelyek a személyzetre vonatkoznak, ezeket egy XX sorba helyeztük. Nem tudom, ez mit jelent, de nyilván önök jobban megértik, hogy miről van szó. Nagyszerű, jó. Az other sections, az már a parlament eddig Szavaztunk. Kedves kollégák, hát eh, jó, előre haladott állapotban vagyunk. Nincs itt eh, Szabador Gariga, a 3B-ben nem tudunk foglalkozni. Azt, tehát köszönöm szépen, gratulálok Önöknek. Azt hiszem, hogy eh, a frakció közötti megértés, a munkatársak kiváló munkája jelenti, hogy ilyen gyorsan tudunk dolgozni. Szerintem nem nem kizárt, hogy holnap délben végzünk a szavazáson. Pillanat. A kávfény jelentésről lehetne most szavazni? Sajnálatos ez. Hát nem baj. Na. Na, holnap a tervezett sorrendben folytatjuk. Szerintem holnap a legkésőbb végzünk. Szerintem nem kizárt, hogy holnap a délelőtt végére lezárjuk a munkát. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Felfüggesztem az ülést. Oui, je, je libère. Et... Nagyon szépen köszönöm a tolmácsoknak. Nem lesz koordinátori ülés. Útjukra engedem a tolmácsokat, és teljesen lezártok ma délutára az ülést. Holnap találkozunk kilenckor. Viszontlátásra!